Isten. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Elnök úr, mivel először találkozunk ebben a körben, szeretném elmondani, mennyire fontos számomra a fenntartható közlekedési rendszer szerintem Európa szempontjából. És nagyra értékelem az arról is beszélni, hogy a, mennyire fontos volt számomra annak idején a vasfüggöny lebontása, annak idején a történelem során, amely lehetővé tette Európa egységesítését. Én emlékszem ezekre az időkre. Berlinben és Pozsonyban is megszenvedtük Európa kettéosztását, amely most már szinte elképzelhetetlen, hiszen az elmúlt húsz évben Európa egységesítése egy történeti átalakulást hozott. A hidegháború által és az Európa megosztottsága által leginkább sújtott ágazatán éppen a közlekedés volt. Ezért is mondhatom, hogy számomra prioritás az, hogy a még mindig fennálló különbségeket lebontsam, a transzeurópai hálózatok révén tovább erősítsem Európa egységességét a közlekedés szempontjából is. Tisztelt képviselők, engem is, mint ahogy önöket is megválasztottak, én is pályáztam politikai versenyben, és tudom én is, hogy melyek azok a témák, amelyek legfontosabbak politikai szempontból és a közlekedés területén. Az állampolgárok egy jó működő közlekedési infrastruktúrát szeretnének Európában, és rendkívül fontos politikai szempontból is a polgárok számára a költség, költségvetési eszközök meg már háromszorozottak a közlekedés, illetve a közlekedési főfolyósok támogatása érdekében. Ez szerintem az egyik legfontosabb bizonyíték annak, hogy a politika komolyan veszi ezeket a szándékokat. A közlekedés és a mobilitás az európai integráció szíve, motorja, és szerintem a 21. század Európája megérdemli, hogy első osztályú közlekedési rendszer legyen, környezetvédő, modern, biztonságos logisztika és közlekedési modalitások működjenek, amely fenntartható gerince társadalmainak a gazdasági növekedés, a tisztességes, jó munkahelyek teremtése, az első számú prioritása a Juncker bizottságnak, és azt hiszem, hogy közös erőfeszítésünk a közlekedés és az űrpolitika tekintetében jelentősen hozzájárulhat a célok megvalósulásához, Várom, hogy intenzíven együttműködjek önökkel. Juncker elnök által bejelentett 300 milliárdos beruházási csomagot úgy tudjuk felhasználni, hogy ez multiplikátor hatással járjon az Európai Unió egész infrastruktúra modernizáció tekintetében, a közlekedésben. Ehhez persze jó projektek kellenek, jó együttműködés az Európai Fejlesztési Beruházási Bankkal, és jó munkakapcsolatokat kell létrehoznunk a magánszektorral, hogy elkezdődjön az a folyamat, amely kiemeli Európát a válságból, és a, a, a világon első osztályú infrastruktúrát teremt, amely a 21. században alapkérdés. Ehhez persze egy jó világos vízió kell. Fel kell készítsük Európát nem csak arra, hogy mire van ma szükség, hanem arra, ami jön, amire 10, 20, 30 év múlva lesz majd szükség. Azt jelenti ez, hogy intelligens közlekedési rendszereket kell létrehoznunk, integrált, intermoduláris, a műholdak technológiára és a digitális technológiára támaszkodó rendszerre van szükség, új szolgáltásokra és termékekre van szükség, melyekben az európai polgárok és vállalkozások választhatnak a fenntartható közlekedési opciók között. Elég, ha megnyomja az okostelefonján a gombot a polgár, és hozzáférhessen hálózatokhoz. 70%-a a polgároknak városokban él, és életükre hatással van a közlekedés. Akár sétálnak, bicikliznek, autót vezetnek, autóbuszra szállnak. Ezért kell olyan közlekedési rendszer, mert innovatív megoldásokra alapul, hiszen ez adja vissza az európai versenyelőnyt, klassz munkahelyeket teremt a fiatalok számára, és 11 millió már most ebben, a, ebben az ágazatban dolgozó számára is jobb feltételeket teremt, és végül olyan közlekedési rendszerre van szükség, amely a biztonság alapjainál. Megkérdezhetik, hogyan akarom ezt a jövőképet létrehozni. Hol kezdjük? A TNT hálózatokra utalnék, és garantálom, hogyha jóvá hagyják pályázatomat, akkor e projekt végrehajtásán fogok fáradozni, minden folyosó érdekében, lebontva a még mindig fennálló szűk keresztmetszeteket, és nem fogok habozni a használja vagy veszíts el elv alapján motiválni a szereplőket, hogy élettel töltsen meg hálózatokat, ezért önökkel szeretnék együttműködni, olyan jogalkotási javaslatokat elindítva, amelyek már itt vannak előttünk. A Single European Sky, a Fort Level csomag olyan jogalkotási csomagok, amelyek mentén lehet haladni előre. Jól tudom, hogy társadalmiak kényes témák ezek, és aggályok is övezik ezeket a témadossziékat. Egy javaslat ezek kezelésére az lehet, hogy mi ígyjük a társadalmi párbeszédet, együtt a szociális partnerekkel dolgozunk azon, hogyan modernizáljuk a közlekedési ágazatot úgy, hogy közben a szociális kialakított normákat nem ássuk alá. Az európai közlekedési ágazat fejlődése nem történhet úgy, hogy úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió az egyetlen szereplő a világon. Minden közlekedési ágazatban az jogokat erősíteni kell. Ezzel lehet a vállalatokat rávenni, hogy, hogy például a közlekedési vállalatok ne, a légiközlekedés vállalatok ne folytassák az overbooking gyakorlatát. Az egységes közlekedési terület minden közlekedési ágat magában kell foglaljon, interoperabilitással kell működjenek a vasúti hálózatok, és a határon átnyúló akadályokat le kell bontani az IRTMS és más eladó rendszerekkel. Ezek itt vannak már, csak be kell vezetni őket, használni kell őket. Használjuk a közlekedési, a vasút ügynökséget, hogy a 26 ezer nemzeti szabályt lebontsuk, amelyek még mindig az egységesítés akadályai. A Shift to Rail terv például összekapcsolhatná a vasútrendszereket. Együtt tudnánk azt elérni, hogy a vasút költséghatékony, eredményes megoldásokat nyújtson a vállalatoknak és az állampolgároknak, és ezzel segítenénk a vasúti, vasúti közlekedés eszközgyártókat abban is, hogy világvezető szerepet szerezzenek. Erősen hiszek a Single European Sky, az egységes európai égbolt politikájában. Szerintem nem tudunk elveszteni 5 milliárd eurót évente csak azért, mert nem tudunk létrehozni egy koherens európai ö, légteret, és ezért hosszabb utakat kell repüljenek a járatok széndiokszid kibocsátás növelve. Megfelelő kapacitásokat kell kiépíteni, és meg kell nézzük a szomszédságunkban mi folyik, például a közel-keleten, ahol komoly versenyel kell szembenézzünk. Ha nem tudunk megfelelő döntéseket hozni, akkor nagyon hamar elveszítjük a megfelelő kapacitásokat Európában, ezért fel kell készítsük a ö, repülőgyártásunkat is egy kihívásokra. Mint tudják, a Cezár területen is komoly munka folyik, és a műhold potenciálunkra megfelelő alkalmazásokat kell bevezetni, hogy vezető legyen a versenyben és a biztonság tekintetében is ez a rendszer. Mint tudják, Európa a, leg, a világ legnagyobb kereskedelmi, kereskedelmi blokkja. Sokszor elfelejtjük azonban, hogy 75%-a exportjunknak és importunknak hajókon kerül kiszállításra a világ legnagyobb flottája révén a világ flottájának 40%-a európai, és a három, világ három kikötője Európában van, ezért kell nagyon erősen támaszkodnunk, és koncentrálnunk erre az ágazatra, garantálva azt, hogy teljes mértékben integrálódjék az intermodális egységes európai közlekedési térségbe. Ez azt jelenti, hogy az infrastruktúrát, a kikötők infrastruktúrát modernizálni kell a transzeurópai folyosók bekapcsolásával, és kell egy olyan európai tengerhajózási rendszer, amely nem ismer határokat. Meg kell találjuk azt, hogy a üvegházhatás okozó gázok kibocsátását csökkentsük, és a légszennyezést csökkentsük, hiszen itt egy globális iparágról beszélünk, aktívan kell tovább lépnünk az IMO és az ICAO kereteinkben, a tagállamok révén. Az együttműködés abszolút lényegi lesz ebben. Ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen új potenciálokkal bírunk, akkor jobban kell figyelnünk a belföldi, belvízi hajóutakra. Sokszor ezek a legjobb megoldást a kapacitás kihasználás és a környezetvédelem szempontjából. Ám nagyon fragmentált ez ágazat, sokszor a flották elavultak, és csak 15%-at használjuk ki, például a Dunának és más bel belvízi hajótaknak. Új életet kell lehelnünk ebbe az ágazatba a NAJAD program révén, és segítenünk kell a KKV-kat arra, hogy jobban tudjak versenyezni. Ha megengedik, tisztelt képviselők, azzal zárom ezt a kört, hogy a, közlek, a közúti közlekedésről beszélök, ahol 72%-a az, utasoknak autóval közlekedik, 45%-a a teherszállításnak pedig teherautókon történik. Kezelnünk kell azokat a problémákat, amelyek a közlekedés jobb megszervezésével oldhatóak meg a közutakon. Nem lehet megengedni azt, hogy egy, négy teherautóból egy üresen jár az utakon, és a dugók hatalmas veszteséget okoznak. A felhasználói szennyező fizet elvet kell intelligensen alkalmazni, hogy fent tudjuk tartani az infrastruktúrát, annak jó alapotát, és jobban tudjuk szervezni a munkát ezen a területen. Úgy gondolom, meg kell vizsgáljuk méreható és átfogó módon azt, hogy milyen alkalmazásai vannak az egyes szabályoknak, például a kabotás szabályoknak. Nyomást kell gyakorolnunk az, a, a, a szennyezőanyagok és a zajkibocsatás csökkentésére, ugyanakkor a biztonságot kell növelnünk és szeretném gyorsítani az új technológiák bevezetését ebben a ciklusban, annak érdekében, hogy a kérdésekkel szembe tudjunk nézni. Úgy gondolom, hogy a területen az erőlépés segít majd bennünket abban is, hogy csökkentsük a halálos áldozatok számát a közötokon, hiszen 26 ezer halálos áldozat évente nagyon magas, elfogadhatatlan számomra, és azt hiszem önök számára, az önök számára is nem ismerünk kompromisszumot a, a, a biztonság tekintetében egyetlen közlekedési módusban sem, és fontos, hogy Európa legyen a legbiztonságosabb terület a világban ne tekintetben. Megvizsgálva arról, hogy több okos, intelligens jármű jár majd Európa útjain, amelyek egymással kommunikálni tudnak, és alternatív energiaforrásokat tudnak felhasználni. Ez a közlekedési, közötti közlekedés ágazat tovább lépésének záloga, és megfelelő szabályozási keretet kell teremtenünk ehhez, és megfelelő infrastruktúrát, beleértve a, az űrhálózatokat is, hogy a technológiáknak megfelelő alapot teremtsünk. Nagyon örülök annak, hogy a közlekedés és az űr ügye egy tárcához tartozik, hiszen az űr egyre közelebb kerül a fogyasztókhoz. Az elkövetkezendő években Európában számára ez egyre fontosabb lesz. 2020-ig létre kell hoznunk a megfelelő infrastruktúrát ahhoz, hogy a Galileo és a Kopernikus valóban teljesen működőképes anyan a felhasználók szempontjából. Ehhez az Európai Uniónak több mint 30, mondom 30 műholdat kellett az, kell az elkövetkező 5 évben földküli pályára állítani a legfejlettebb technológiában is Európa vezető szerepet játszik. Az űrprogramon keresztül a versenyképességet tudjuk, a kutatást, az innovációt ösztönözni, nem is beszélve a növekedésről, illetve a magasan képzett munkaerőről. De ne felejtsük el, hogy elsősorban ennek az űrprogramnak az európaiak polgárok érdekeit kell szolgálni, akik telefonjukat használják, akik pénzügyi tranzakciókat hajtanak végre, repülőre ülnek, időjárás előrejelzésre kíváncsiak, és így tovább. Az európai GDP 7%-a függ a műholdas navigációtól. Persze, mint általában az ilyen bonyolult, technikailag ennyire bonyolult és összetett, ambiciózus vállalkozások esetében ezt nem olyan egyszerű egyik napról a másikra végig, végrehajtani. A Galileo indulásánál tapasztalt nehézségek nem szabad, hogy elvegyük a kedvünket, éppen ellenkezőleg meg kell, hogy erősítsük az akaratunkat és az űrprogramunkat új lendülettel folytatni. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A Személy és teherszállítás, közlekedés olyan terület, amely mindenkit érint, a modern társadalom gerincét adja ez. Az európai közlekedési és szállítási ipar és a logisztika valóban Európa versenyképességét és innovációját mutatja, hogyha bizalmukat vetik, akkor felelős, ezért a területért felelős biztoskért mindent megteszik annak érdekében, hogy globálisan vezető szerepet játszon a jövőben is, a 21. században is Európa, hogy a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, az innovációhoz és a környezetvédelemhez is hozzájáruljunk ezáltal. Köszönöm.